a Jó napot kívánok mindenkinek! Első bejelentésem az lenne, hogy a tzes pontot, a George Lyon féle jelentést délutára fogjuk halasztani. GMO-król szól ez, hiszen George még nincs itt, illetve a jogi szolgálat szakértőjét is majd akkor hallgatjuk meg. Tehát a tízes napi rendi pontról van szó, egy irányelv módosításáról, a tagállamoknak a területeken történő GMO termesztés korlátozásáról szól, és 17 órakor fogunk erről majd tárgyalni délután. Mindenkinél itt van-e a szavazókártya, akkor a nyolcas napirendi pontot elkezdjük, a mezőgazdaság stratégiai ágazatként való elismerése az élelmezés biztonság terén. Jelentéstevünk, Dacsána Oktávia Szárbó asszony, meg is adom neki rögvest a szót. Nos, 185 módosítást nyújtottak be ezen saját kezdeményezésű jelentés kapcsán de miután olyan jól együttműködött a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő, nagyon sok kompromisszumos megoldás született. Azt hiszem tehát, hogy gyors lesz majd a szavazás. Megadom a szót a jelentéstevőnek, tessék, Tecsene, Szárbu asszony. Mulțumesc, domnule președinte, nu vreau să vă rețin mult. Köszönöm szépen. Elnök úr, rövid leszek, hiszen szavazni szeretnénk. Először is a titkárságnak szeretnék köszönetet mondani a támogatásért, az árnyék előadáknak, előadóknak is hálás vagyok, és persze az összes bizottsági kollégának, akik hozzájárultak, hogy ez a jelentés létrejöhetett. Köszönöm, Dacsán, akkor kezdjük is. Kezdjük a szavazást, tehát egyes kompromisszumos módosítás. Megnyitom a szavazást. Ah, you need to talk, sorry. Albert Dessa... Albert Dessa szót kért. Mégsem ő? Igen, ma először történik, mm, nincs velem sajnos a szavazókártyám, nézzék el nekem. Oké, allora ehm, prendiamo nota. Jó, akkor ezt tudomásul vettük. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumról, megnyitom tehát a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Szavazzatok, szavazatok, kérem szavazzanak. Így ni. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik hatos módosítás. Hatos módosításról szavazunk, megnyitom a szavazást. Eh, Lezárom a szavazást hatos módosításról. Elfogadtuk. Hetes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas módosítás következik. Megnyitom a szavazást. 8-asról szavazunk. Mindenki szavazott? 8-ast elutasítottuk. 9-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9-est elfogadtuk. 11-es következik. Megnyitom a szavazást. 11-esről szavazunk, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a 11-esről. Egy szavazaton bukott el a dolog. 12-es. Megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es. Megítom a szavazást. 14-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-öst elutasítottuk. 16-os. 16-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 19-esről. Elfogadtuk. 18-as, Lulingfél. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 20-as. 20-as módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nézzük meg a 22-est. Megjelenik asszony. Just the screen is always three votes behind mindig hárommal le vagyunk maradva az elnök után a fordítással. Nem most ez nem új dolog, már korábban is más látunk, mint amit hallunk, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha megjelennének a képernyőn is az eredmények. Oké, okay, grazie Máriad, facciamo un controllo. Köszönöm szépen, hogy szóltál, megnézzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a 22-es. Votazione aperta al 22. 22-esről megnyitom a szavazást. Valóban nem jó a táblának ilyen. Doesn't work. Maybe spin it. C'est pas le nombre. C'est... That is not the, that is, ah. uh, Chiedo scusa, eh, il, il problema... Elnézést kérek. Megginis asszony, nem a módosítás számát láthatják, hanem hogy hanyatszor szavazzunk. 17-szer szavazunk most, nem a 17-es módosítás. Úgyhogy az elnököt, elnökre kell figyelni, nem a kijelzőn olvasni a számokat. 22-esről szavaztunk, most a 23-as következik, megnyitom a szavazást a 23-asról. Lezárom a szavazást a 23-asról elfogadtuk. Most a 24-esről szavazunk. 24-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös. Megnyitom a szavazást 25-ösről. 25-ös módosítás. Elutasítottuk. 28-as. Megnyitom a szavazást a 28-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es módosítás. Megnyitom a szavazást a 29-esről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 29-est. 30-as következik. 30-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 30-asról. Elfogadtuk. 31-es. Megnyitom a, megnyitom a szavazást a 31-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os. Lion és társai. Megnyitom a szavazást a 36-osról. 36-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a kettes kompromisszumról. Elfogadtuk. Votiamo l'emendamento 37. 37-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es. 39-esről szavazunk. Chiusa la votazione su 39. Lezárom a szavazást. 39-es. Elfogadtuk. Vagy mégsem? Eh, sì. Parità. Sì, 18-18. E Perché c'è il problema di Albert. Albertnek, Albertnek nem volt itt a kártyája, ha őt is beszámítjuk. Albert il problema. Proszę powtórzenie głosowania. Következő Tarabella féle, 40-es első részéről szavazunk. Votazione 40 prima parte. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást a 40-es első részéről. Elfogadtuk. Adesso votiamo sempre 40 Tarabella. Se... 40-es második részéről szavazunk. Votiamo la seconda parte. Tehát a második részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a második részt. 41-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es. Megnyitom a szavazást a 42-esről. Lezárom a szavazást. 42-est elfogadtuk. 14-es módosítás. Erről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 44-es következik, Reimers Pausen féle. Megnyitom a szavazást a 44-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Emendamento 45. 45-ös. Megnyitom a szavazást 45-ösről. Lezárom a szavazást. 45-ös. Elutasítottuk. 46-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46-ost elfogadtuk. 48-as következik. Ashworth féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 49-es következik. Megnyitom a szavazást a 49-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 50-es. Megnyitom erről a szavazást. Jégleféle, megnyitom tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es. Elnézést kér az elnök. 51-es következik. Megnyitom a szavazást. 51-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De 52-es következik. Erről megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumról, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a 16-os. Megnyitom a 16-os kompromisszumról a szavazást. Dichiaro chiusa la votazione. Lezárom a szavazást, 16-ost elfogadtuk. 66. Votiamo l'emendamento 66. 66-os. Megnyitom a 66-osról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum következik. kávészünet. Várjunk. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vagy ezt már fogadtuk el? Jó. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67, 67-es következik. Guinness féle, megnyitom a szavazást. 77-esről szav, 76-osról szavaztunk, tehát elfogadtuk. Nyolcvanas következik, Ashworth véle, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 81-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 81-esről. Elfogadtuk. 82-es következik. Megnyitom a szavazást. 82-es. Lezárom. Elfogadtuk. 83-as. Erről szavazunk, 83-as tehát. 83-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es. 84-esről szavazunk, Dantán is társszerzők, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. as Erről fogunk tehát szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es. 90-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Albert Danten ellen szavazott. Nagyon érdekes. 91-es következik. Megnyitom tehát a 91-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 92-es. Megnyitom a szavazást a 92-esről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 93. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 94-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 95-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 96-os. Dán Csillaféle. Megnyitom a szavazást. 96-osról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 97-es. Lez- a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 100-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es. 102-es. Ashworth féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 103-as. Gladfelder féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 12-es kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hetest elf- hetes kompromisszumot elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a nyolcasról. Elfogadtuk. 118-as. Megnyitom a szavazást 118-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 117-es végleféle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Adott, 119 123. 123. 123-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 124-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 125-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 126-os, már nyitom a szavazást. Elfogadtuk. 128-as, Mikulescu, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 127-es, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 135-ös módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 136-os következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Andiamo al voto sul compromesso. 15-ös kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 145-ös következik, Nancsira féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 146-os, Scott féle. Megnyitom a, jele- a szavazást. 140. 146-os. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 147-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum következik. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9-es módosít, össz, kompromisszumot elfogadtuk. 157-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 159-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást 11-esről. Elfogadtuk. Siamo il compromesso 10. Tízes kompromisszum. Két részben. Első rész. Első részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről szavazunk. Tízes kompromisszum még mindig. Megnyitom a szavazást tehát tízes második része. Elfogadtuk. Vagy mégsem? Nem, de szúr ellene van. Hát ez az Albert. Allora il compromesso 10, seconda... Tehát elutasítottuk a tízes második részét. Nikulescu 171-es. Megnyitom a szavazást. 171-esről szavazunk. Lezárom, elutasítottuk. as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 174-es. 174-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Száznyolcvanasról szavazunk, megnyitom a szavazást. 180-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 181-es, meg féle, megnyitom a szavazást. Jó. Ezt elfogadtuk. Adesso votiamo gli emendamenti. Most az MV szakbizottság módosításairól szavazunk. Kettes módosítás kettes módosításról szavazunk, megnyitott, tehát MV2. Emendamento 2. Elutasítottuk. MV3. MV3-ról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. Nem, nem a négyesről szavazunk, hanem a hetesről, MV7-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as következik. MV8-as, mindent elutasítunk. Megnyitom a szavazást. 8-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es. MV9-es. Lezárom a szavazást el. Tutti. Emendamento 10. Tízes. MB tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es. MV 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os. Envi 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as. Lezárom a szavazást. 18-as, elutasítottuk. 20-as. Ne nyitom a szavazást a 20-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az MV20-ast. MV21-es. Lezárom a szavazást elutasítottuk. MV22-es, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. MV23-as, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. MV24-es, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os, MV26-os, megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. MV27-es. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. MV29-es. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as, MV33-as. Lezárom a szavazást. 33-ast elutasítottuk. 34-es, megnyitom a szavazást az M34-esről. Elutasítottuk. 35-ös. 35-ösről szavazunk. Ezt is elutasítottuk. Most következik a végső szavazás. A javaslat módosított formájáról megnyitom a szavazást, tehát végső szavazás, zárszavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak, Szárbú asszonynak. Dove andiamo? Uh, prossima volta. Questo. Sì. Riposatevi un attimo che ripartiamo col voto. Egy másodperc szünet, addig pihenjenek, utána folytatjuk a szavazást. Colleghi, dobbiamo proseguire col voto. Andiamo. Folytatjuk tehát a szavazást. Zöld könyvről fogunk, bizottsági zöld könyvről fogunk szavazni az Európai Uniós erdővédelemről és erdészeti információcseréről. Erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra. Relatore per parere a jelentéstevőnk, illetve a vélemény előadója, Nikulescu alelnök úr, 112 módosítást nyújtottak be. a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők megegyeztek néhány kompromisszumban, és azt próbálták elérni, hogy az összes vélemény megjelenjen. Egyébként itt társ jelentéstevői vagyunk az ENVI szakbizottságnak, ők az illetékesek, tehát a mi véleményük is megjelenik majd a jelentésben, a végleges jelentésben. Most Nikolescu úrnak adom meg a szót, utána pedig szavazunk. Tessék! Köszönöm, elnök úr. Én is Annyit teszek csupán, hogy köszönetet mondok azoknak, akik módosítókat terjesztettek elő. Külön köszönetet mondok az árnyék előadóknak, akik igen nyitottak voltak a módosító indítványok kapcsán. Azt gondolom, hogy együtt sikerült kompromisszumos indítványokat összeállítani, amelyek tükrözik a szakcsoportban, szakbizottságban kialakult véleményeket, másrészt pedig a titkárságnak szerették a támogatásért köszönetet mondani. Köszönöm szépen, Nikulescu úr, kezdjük tehát a szavazást. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Kéke dál indicazione hogy szocialistáknak ki mondja meg, hogy szavazzanak? Nincs itt senki. Qualcuno, ecco, da Valaki azért csak van, jó. Mindenki szavazott, akkor lezárnám. Elfogadtuk az egyes kompromisszumot. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást, kettes kompromisszum. Lezárom. A szavazást elfogadtuk. Tízes módosítás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. 11-es. Mindenki szavazott. Lezárom, elutasítottuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es, módos, 17-es módosítás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosítás. Megnyitom a szavazást. 20-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromissz, kompromisszumról szavazunk. Hármas kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as. 33-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum következik. Négyes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 45-ös. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 46-os. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 47-es. 47-esről szavazunk. Mindenki volt, szavazott? Elfogadtuk. 48-as. 48-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 50-es. 50-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvenhetes. 57-es módosítás. Lezárom a szavazást. Hmm, újra kell kezdeni, álljunk meg. Megismételjük tehát. Az 57-esről még egyszer szavazunk, ez a Matthew Danten féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-asról szavazunk. 58-as, megnyitom a szavazást az 58-asról. Lezárom a szavazást. Elutasodtuk. Következik a 61-es Szikierszki féle, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 67-est. 67-esről szavazunk. 67-es lezárom a szavazást, elutasítottuk. 7-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 74-es következik. 74-es módosításról szavazunk. Ezt lezárjuk. Elutasítottuk. 75-ös következik. 75-ös. Mindenki szavazott? Ezt elfogadtuk. 76-os. 76-os módosítás. Erről szavazunk. Mindenki szavazott a 76-osról? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 77-es hetesről szavazunk. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 78-as. Mindenki szavazott a 78-asról? Elfogadtuk. 79-es következik. 79-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elnézést, elfogadtuk, helyesbít az elnök. 80-as. Helyett a 83-as. Megnyitom a szavazást a 83-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum. Erről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-est elfogadtuk. 107-es következik. Work? Okay. Allora, alza la mano. Ha nem működik a gép, akkor kérem kész feltartással szavazunk. 107-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. 107-es. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 108-as. 108-asról szavazzunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 109-es. Megnyitom a szavazást. 109-es. Elfogadtuk. 112-es. Megnyitom a szavazást. 112-es elfogadtuk. Most következik a végső szavazás, tehát a véleményt módosított formájában bocsátjuk szavazásra, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. ezárom a szavazást. Gratulálunk Nikolesz úrnak. Elfogadtuk. Äh, allora, adesso colleghi. Kedves kollégák! Vabbè. Colleghi, abbiamo un altro punto. Ultimo punto della giornata. Utolsó napirendi pontunk ma délelőtt. Come ricordavo all'inizio della seduta, il punto 10. Ugyanis az ülés elején bejelentettem, hogy a GMO-s napirendi pontot, a tízest, 17 órára halasztottuk, hogy bevárjuk George Lyon urat és a jogi szolgálat szakértőit. Az utolsó napi rendi pont következik, tehát ma délelőtt az 11-es, az EU mezőgazdasága és a nemzetközi kereskedelem. Papasztámkosz úr már itt van. Kedves kollégák, a nemzetközi kereskedelmi megállapodások nagyon komoly hatással vannak az Európai Unió termelésére, mezőgazdasági termelésére, tehát nagyon fontos ez ahhoz, hogy az Európai Unióban a, megvalósuljon a versenyképesség, a kvalitás, az állatjólét, illetve az élelmiszer biztonság. Természetesen nem szabad elfelejtenünk azon szociális értékeket, amelyek a termékekhez kapcsolódnak. A piac torzító intézkedésektől és hatásoktól meg kell szabadulni, és azt gondolom, hogy ha így járunk el, akkor annak mindenképpen versenyképességi előnyei lesznek. Az is célunk, hogy a társadalmi, környezetvédelmi standardokat, normákat nemzetközi viszonylatban minél nagyobb szinten elfogadjuk. Szeretnék megköszönni Papasztamkosz úr munkáját. Még nincs itt ugyan, de Quisthut Róvol asszony nem sokára megérkezik. Ő az Intában, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban ennek a kérdésnek az előadója. A, szabály, a, rend, a házszabály 50. cikk értelmében együtt dolgozunk, ugyanis az Intával ebben a témában. Most pedig megadom a szót Papasztamkosz úrnak, hogy tájékoztasson minket a fejleményekről. Tessék, Jorgosz! Köszönöm, elnök úr! Teljesen Egyetértek azzal, amit ön az előbb a bevezetőjében elmondott. Nagyon fontos eh, ez a téma, amelyről a jelentésemet írtam. Szeretném megköszönni a kollégáimnak a benyújtott módosító indítványokat. Összesen 127 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák. Véleményem szerint van konvergencia a jelentés fő megállapításaival kapcsolatban, és azt javaslom, hogy néhány alapvető fontosságú módosító indítványt olvasszunk össze, hogy végül is egy egységes szöveg készüljön el világosan megfogalmazott üzenetekkel. A módosító indítványok néhány új elemet is beemelnének a jelentés szövegébe, és van olyan módosító, amit támogatok ez, ebből a körből, ebből a csoportból. Vannak olyan módosítók, amelyeket csak fenntartással tudok támogatni támogatom azokat a módosítókat, amelyek aláhúzzák annak szükségességét, hogy az Európai Unió gazdáit kompenzálni kell, hogyha harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodás károsan érinti őket. Van egy olyan módosító, amelyben szó van a távoli periférikus területek kell megkötött megállapodásokról. Azután van olyan, vannak olyan módosítók, ahol felszólítjuk a bizottságot arra, hogy a belépési árak rendszerét e, a e, zöldséggyümölcs e, területen reformálja meg. Van egy olyan módosítás, amelynek a tárgya a banán megállapodás, és azután a bizottság javaslatára vonatkozó módosítás is megemlítenék, amely Pakisztánnak megadandó legnagyobb kedvezményre vonatkozik, tehát humanitárius segély formájában kellene támogatást adni Pakisztánnak. Utána a bioetanol, egy fontos téma, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban erről sokat beszéltünk, Szimmetrikus engedményekre van szükség a szabadkereskedelmi megállapodásokban olyan országokkal, amelyek mm, jelentős termelés és export kapacitással rendelkeznek a mezőgazdaság területén. Szeretnék még két módosítót megállapítani, amelyet 16 képviselő adott be közösen. Ennek a tárgya a dohány termékek összetevői. Ezek a módosítók arra biztatják a bizottságot, hogy a WTO-ban aktív eszközöket alkalmazzon annak érdekében, hogy megszűnjenek az igazolhatatlan, nem indokolható kereskedelmi akadályok, amelyeket harmadik országok az Európai Uniós exportokkal kapcsolatban alkalmaznak. Itt különösen ki kell emelnünk az Unió dél kórea megalapodás pozitív elemeit tájékoztatást kérünk az Unió, Európai Unió és Kanada közötti tárgyalásokról, és Jégle asszony tulajdonképpen már szolgált némi információval. Egy másik kritikus fontosságú kérdés a mi szakbizottságunk számára a szabványok, normák kérdése az Európai Unióból exportált termékek specifikációjával összefüggésben. A jelentésemben ekvivalens specifikációkat eh, kérnék eh, a termék megfelelések eh, kapcsán. Néhány kollega a módosítójában úgy fogalmaz, hogy azonos követelményeket kell meghatározni a környezetvédelemmel, az állatjóléttel kapcsolatos követelmények tekintetében. Véleményem szerint itt az ekvivalencia, vagy a megfelelő, egyenértékű kifejezést kellene inkább alkalmazni, és nem a same, az azonos szót, hiszen teljes azonosságról nem beszélhetünk. Majd meg kell találnunk egy olyan megfogalmazást, amely megfelel az összes nagyon fontos módosító indítványban foglaltaknak. Végezetül, elnök úr, még annyit szeretnék mondani, hogy az AGRI és az INTA szakbizottság együttműködik az 50. cikk kapcsán. Az INTA véleménye majd ma dél körül fogalmazódik meg, és ha megszületik ez a vélemény, akkor integrálni fogjuk azokat a fontokat, amelyeket, amelyekkel kapcsolatban az INTA a kompetens, az illetékes szakbizottság. Köszönöm a kollégáknak, hogy meghallgattak, és végezetül még szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, akik segítették a munkámat, és nagyon jó, fontos módosító indítványokat nyújtottak be. A módosítókat minden bizonyal tükrözni fogja a végső szöveg. Köszönöm szépen, Jorgosz, remek munkát végeztél. Még mindig várjuk eh, Krisztász eh, képviselőt, aki még nem érkezett meg, és amíg itt várunk, eh, az INTA szakbizottság véleményének a szerzőjére, azért elkezdhetjük már a vitát, megnyithatjuk a vitát arról, amit Papa Szamkosz képviselőtől, a mi jelentésünk készítőjétől hallottak. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt eh, Papasztámkosz kollégának eh, szeretnék eh, gratulálni ehhez a jelentéshez. Valóban a legkülönbözőbb álláspontokat is igyekezett figyelembe venni. Ön tudják, hogy én nagyon kritikus szoktam lenni szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, különösen, ha ezeknek a költségeire gondolok fogalmazódik meg bennem nagyon gyakran kritika, hiszen nagyon súlyos következményei lehetnek az ilyen megállapodásoknak több ágazatra, vagy elsősorban a mezőgazdaságra, ezért indokolt az elővigyázatosság. Egy vitatott kérdés az, hogyha rosszul tárgyalunk, akkor utólag mindig meg kell próbálni valami kompenzációt találni. Viszont minél jobban, ügyesebben tárgyalunk, annál kevesebb a negatív következmény. Vannak olyan megállapodások, amelyek egyszerűen rosszak, ahol rosszul tárgyaltunk, és akkor utólag kell mindenféle kompenzációs lehetőségeket keresni. A spanyol néppártnak ez szívügye, és Papasztamkosz kollega nagyon jól mondta, hogy itt elsősorban a távoli régiókról van szó. Itt megfelelő kompenzációra van szükség, ezzel kapcsolatban fogok konkrét módosító indítványokat benyújtani. Meg fogunk egyezni majd nyilván a módosító indítványokról, Világossá szeretnénk tenni, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokról szólva a jövőben nagyon oda kell figyelni a mezőgazdaságra általában, és konkrétan a távoli vagy hátrányos helyzetű területeken élők eh, érdekeire. A banánágazat eh, kapcsán is eh, szükséges a kompenzáció. Erre vonatkozóan is benyújtottunk egy kompromisszumos javaslatot, amely szerintem nagyon jó. Szerettünk volna még messzebbre menni. Amit nem szabad szem előtt évesztenünk ebben a szakbizottságban az az, hogy világos viszonyokat kell teremteni a periférián lévő régiók érdekeinek a figyelembevételével. Köszönöm szépen, Mattó képviselő nagyon világosan fogalmazott, és teljesen összegben van azzal, amit papasztamkos kollega mondott. Reimers kolléganő. Köszönöm én is a kiváló munkát a jelentéstevőnek. De a módosító indítványokon is azt látjuk, hogy sok vita téma van még és arra utalnék, ne felejtsük el, hogy a WTO-ban a tárgyalási viszonyok megváltoztak, sok feltörekvő állam van, akik nagyon komoly befolyást tudnak gyakorolni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az agrár érdekeket jól védjük a tárgyalások során, és éppen ezért fontos, hogy a parlament befolyással legyen erre a területre, hiszen az agrár terület képviselői szócsöve mi vagyunk. Éppen ezért hatásvizsgálatokat is kell végezni az agrárszektorra nézve, mielőtt a záró tárgyalásokra sor kerülne. Nyilvánvalóan azt nem mondhatjuk, hogy kirekesztjük magunkat, hiszen van itt egy csomó új feltörekvő állam, és ezek komoly befolyásra bírnak, másrészt pedig, ha blokkolnánk, akkor végleg elveszíthetnénk a befolyásunkat, ezért fontos, hogy ott legyünk a tárgyalásokon, hogy beleszóljunk a dolgokba, és ne blokkoljuk, ne alkossunk blokádot, ami pedig a folyamatos követeléseinket illeti, ha makacskodunk és a mi sztenderdjeinket teljes mértékben le akarjuk védeni, akkor szerintem hajótörés szenvedünk éppen, ezért alapvetően végig kell gondolni, hogyan tudunk magas szinten maradni, magas sztenderdeket alkalmazni a piacunkra nézve, más piacokat viszont ne veszítsünk el. Honorevole Rodust. Rodust képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek a jelentés elkészítéséért, és persze a kollégáknak is, akik számos módosító indítványjal jelentkeztek. Mint a jelentéstevő már elmondta, fontos, hogy kialakuljon a koherencia a különböző politikai területek között. A mezőgazdasági szektor, mint ahogy mi itt a szakbizottságban újra és újra hangsúlyozzuk is, a kereskedelmi megállapodások megtárgyalásakor nem lehet az a terület, ahol a legtöbb lemondásra kerül sor, hogy más termékek jobban bejussanak a piacokra. Az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy fair világkereskedelmet kell kialakítani, vonatkozik az az európai gazdákra és a harmadik államokban lévő termelőkre is. Nagyon fontos az, hogy a WTO tárgyalásokat sikeresen zárjuk le ami a bilaterális tárgyalásokat, megállapodásokat illeti, szerintem ezek nem egészségesek a fair világkereskedelem szempontjából. Minden esetre az fontos, hogy az Európai Unió az export szubvencióit teljesen leépítse, hogy negatív piaci torzulásokat megakadályozzunk kevésbé fejlett országokban ügyelnünk kell, hogy helyi és regionális piaci struktúrákat ne befolyásoljunk negatív módon, hiszen ezek a struktúrák jelentősen hozzájárulnak a világ élelmezéséhez. Tulajdonképpen abból kéne kiindulni másrészt, hogy magától értetődő az, hogy a harmadik államokból az Európai Unióba behozott termékek ugyanazon minőségi sztenderdeknek felelnek meg, mint az EU-ban gyártottak vagy előállítottak. Az nem lehet, hogy az európai termelők a termékeik előállítása során magas szintű szabványokat kell, hogy teljesítsenek, amik költségekkel járnak, ezt viszont meg lehet kerülni importokkal, ahol lényegesen alacsonyabb a standardek szintje, és éppen ezért olcsóbban is termelhetők. Nem szabad különböző mércéket alkalmazni, nem csak mezőgazdasági termelők szempontjából fontos ez, hanem az európai fogyasztó szempontjából is, hiszen a fogyasztónak komoly érdeke az, hogy minőségi termékeket tudjon venni gondoskodnunk kell arról, hogy az állat, a környezet és a természetvédelem, valamint a fogyasztóvédelem sztenderdjei során egységes szabályokat alkossunk. A WTO egyik feladata az, hogy ezt a problémát megoldja. Az egyik célunknak azt kell lenni, hogy a zátonyra futott dohafordulós tárgyalásokat végre lezárjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez világos volt, most Elizabeth Jéger következik. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Papasztánkosz kollégámnak és az előttem szólóknak, amit elmondtak. Szeretném kihangsúlyozni. Véleményem szerint két partnerrel állunk szemben. Az egyik oldalon ott vannak azok az országok, akikkel elsősorban oldalú kereskedelmi megállapodások köthetők meg, és a tanács és a bizottság, elsősorban a bizottság tárgyal ezekről. A másik oldalon pedig ott vannak azok a feladatok, amelyeket itt házon belül kell megoldanunk, itt a parlamentben is. Tegnap volt egy vita az Emberjogi Bizottságban a kétoldalú megállapodásokról, arról, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy időben elkezdjenek velünk tárgyalni. Amit a kanadai delegációban nap mint nap tapasztalok, az az, hogy az agrár területen kívül már mindenről folyt, folyt a tárgyalás. Jó, az agrár kérdések persze ez a legnehezebb terület, mondják nekem, de hát a végén olyan helyzetet kell teremteni, ahol mindenki nyertes, E, hogyha pedig a normákról, a szabványokról beszélünk, e, Mátó kollega is beszélt erről, akkor jó egy lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy az európai szabványok gyönyörűek, a többiek e, is, ha nem tudják ilyen magas szintű szabványokat biztosítani, akkor valami kompenzációt kell fizetnünk. De világosá kell tennünk, hogy mit akarunk. Nem lehet az, hogy legyen egy olyan kereskedelmi szegmentum, ami az exportra helyezi a hangsúlyt, és akkor azt mondjuk, hogy az agrár területen, hát majd a biztos támogatásokkal elégíti ki a gazdák igényeit hosszú távon ezeket a támogatásokat meg kell szüntetni. Ezzel kapcsolatban elég sok a módosító indítvány. Csak itt kölcsönösségre, viszonosságra van szükség, mert az nem megy, hogy mi egyre kevesebb támogatást adunk a gazdáknak, az viszont jól látható, hogy az Egyesült Államokban és másút egyre több támogatást kapnak a gazdák, a termelők. A tárgyalások során ezt követelményként kell megfogalmazni, és hogy időben kapjunk tájékoztatást. Nagyon jó módosító indítványokat nyújtottak be, ezeket nagyon köszönöm. A célunk az kell, hogy legyen, hogy e, az álláspontunkat egyenragú félként fogalmazhassuk meg, és ezt a véleményt vegyék is figyelme, figyelembe, hiszen végül is a kétoldalú megalapodásokat a parlament csak vagy elfogadja, vagy elutasítja, de nem tudjuk igazán a gondolatainkat érvényesíteni, akár Koreával, Marokkóval, vagy a Mercosur országokkal kapcsolatban, akár Kanadával kapcsolatban, ez így volt tehát a, nem tudunk a, tulajdonképpen a tárgyalások folyamatában részt venni. Az agrár terület nagyon fontos azonban ezekben a két oldalú megállapodásokban, és ezért véleményem szerint igenis dolgoznunk kell ezen, a módosító indítványokkal pedig egy nagyon jó jelentés készül el, amit nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Most az aranyok úrnak, Pószan adom meg a szót asszonynak. Tack herr ordförande, och tack herr för ett... Köszönöm szépen Papastankos képviselőtársamnak a munkát. Ez tulajdonképpen nagyon jó kezdete valaminek, ami majd, ha elkészül, rendkívül fontos lesz. Véleményem szerint a helyzet egyre komolyabbá válik, hiszen egyre több kétoldalú megállapodást kötnek meg, ahogyan előr Jegle asszony is beszélt. Vannak veszélyek, ezeket én is látom, de azt hiszem, hogy nekünk mindenek előtt arra kell koncentrálnunk, hogy megszülessen egy globális megállapodás, amit mindenki támogatni tud lehet, hogy kezdetben úgy tűnik, hogy a problémák nehezebbek, mint ha mondjuk csak a Mercosur országokkal kötünk megállapodást, de a kétoldalú megállapodásokkal sokat veszítünk is. És valami nagyon súlyos dologra szeretnék még rávilágítani. Az Európai Uniónak nagyvonalúnak kell lennie, és a szolidaritás elve alapján kell eljárni a például afrikai országokkal kapcsolatban a mezőgazdaság területén. Afrika jelenleg valóban rossz irányba megy, rossz irányba halad. Mi vagyunk Afrika leggazdagabb és legközelebbi szomszédja, ezért erre nagyon oda kell figyelnünk, nem szabad hagynunk, hogy ez megtörténjen. Hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy megakadályozzuk ezeket a rossz folyamatokat olyan módon, hogy olyan agrár és kereskedelmi politikát folytatunk az afrikai országokkal, amelyeknek az alapja részünkről a nagyvonalúság. És hogyha ezekről a megállapodásokról beszélünk, hogy most a WTO-n keresztül több oldalú megállapodások szülessenek inkább, vagy pedig két oldalú megállapodások felé menjünk, ez nekem, ez a kérdés nekem szívügyem. És itt ezzel kapcsolatban a jólétre kell elsősorban gondolnunk ebben a parlamenti ciklusban azt hiszem többet kell tennünk, többet kell dolgoznunk például az állatjólét, az állatvédelem kapcsán. Itt nagyon jó architektúra már kialakult, felépült, etikai, erkölcsi kérdésekről is kell beszélnünk, de emellett fontos, hogy meglegyen a tudományos alapja a politikánknak, hiszen csak ilyen tudományos alapokon tudunk valóban olyan megfelelő állat jólét intézkedéseket hozni, amelyek nemzetközi kontextusban is jól működnek hogyha végtelenül csak, csak mindig az európai kontextusról beszélünk, és fújjuk a harsonákat, azt mondjuk, hogy hú, csak a mi sertéseink és a mi szarvasmarháink felelnek meg magas szabványoknak, Nos, az állatjólét és az állategészségügy szorosan kell, hogy kapcsolódjon a népegészségügyhöz, a jövőnkkel kapcsolatos politikához, és sokkal szigorúbban kellene ezeket a kérdéseket kezelnünk. Tehát támogatnám a nemzetközi, a globális megállapodást, másrészt szolidárisak kell, hogy legyünk a világ szegényeivel harmadsorban pedig el kell indulnunk közös jogalkotás felé. Ez legyen egy olyan jogalkotás, ami nagyon komolyan, amit nagyon komolyan figyelembe vesznek nemzetközi tárgyalásokon. Köszönöm szépen, Paulson asszony. Most jár úr következik. Aztán megint is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Stankos kollégának ezt a jelentést, ezt rendkívül fontosnak tartom, ezt a jelentést. Egy néhány megjegyzésem lenne, egyébként alapvetően azt gondolom helyes irányba mutat a jelentés, az néhány jelzetes megjegyzés, persze fair világkereskedelem, persze a legjobb lenne az egész világra megkötni egy megállapodást, a bilaterális vagy multilaterális megoldások mindig a második legjobb megoldást kínálják csak és azt gondolom, hogy továbbra is erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy egy globális megállapodás szülessen, ami a megállapodásokat illeti, az elsővel kezdem, a legjobb megállapodások azok, ahol nincs szükség kompenzációra, és itt egy kicsit hiányzik nekem az erőfeszítés és az Agrárszakbizottság, illetve az Európai Parlament bevonása, kereskedelmi megállapodásokat kötnek, ugye, és az egyik oldalon egyesek megkapják a virágcsokrokat, és akik a kompenzációról tárgyalnak, azok a gonoszok a végén, és ez általában a mi dolgunk, hiszen az európai gazdák érdekében nekünk kell utána fellépnünk, és a kompenzációt ért megküzdenünk, hiszen mi van az újságokban utána, hogyha a pénzügyi kompenzációkról van szó, akkor ez már annyira nem kötelező rendszerint Épp ezért még egyszer mondom, hogy a legjobb lenne olyan megállapodás, ahol nincs szükség kompenzációra. A második megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogyha hátrányok alakulnak ki a gazdákra nézve, az európai mezőgazdaságra nézve, akkor viszont kompenzálni kell. A harmadik pont, ezen is el kell gondolkodni. Én kitartok amellett persze, mindig, hogyha agrártermékeket importálunk, akkor azon standardekből, környezeti feltételekből kéne kiindulni a követeléseink során, mintha Európában termelnének. Másrészt persze, nekünk is ügyelnünk kell arra itt az Európai Unióban, hogyha új szabványokat alkotunk, új standardeket alkotunk, akkor tényleg ezt az egész világ elismerje és elfogadja, hogy nekünk ilyen sztenderdjeink vannak. Itt van egy ellentmondás véleményem szerint. Európa sem csak a jólét szigete, az egész világon dolgozunk, az egész világon jelen vagyunk, a kereskedelm átöleli az egész világit, ezért a szabványoknál, a sztenderdeknél meg kéne nézni, hogy a többi ország a világon mit alkot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jár úr. Megirisz asszony. Aztán Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet Papasztamkosz úrnak, jelentéstevőnek. Egyetlen módosításom lenne, amit remélem, hogy be tud venni majd a jelentésbe, ez a hatás jelentésről szól. Szerintem nem egy elavult globális jelentésre van szükség, hanem egy olyanra, ami nagyon is célozott, kon, ö, kiélezett, különösen egyes ágazatokat kéne kiemelni, én itt a szarvasmarha ágazatra gondolok. A kompenzációval kapcsolatban azt látom, hogy akik a cukor reformnál kompenzációt kaptak, azok még mindig megkapták a lehetőséget arra, hogy cukorrépát termesztenek. Tehát elég rossz az embernek a szájíze akkor, hogyha, hogyha valaki teljes mértékben ellehetetlenedik, és nem tudja a termelést folytatni a földterületén. Ugye jelenleg folynak a tárgyalások a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban. Én képviselem ott az Agrit, de kérdezem, hogy honnan jön majd a kompenzáció? Honnan lesz kompenzációnk, hogyha ilyen megszorításokat kell érvényesíteni a, a költségvetésben? Szerintem nagyon komolynak kell lennünk itt a parlamentben az élelmezés biztonsággal kapcsolatban. Nemrégiben, illetve most az előbb szavaztunk erről, az élelmezés biztonságról, a szavazás eredménye végül is kielégítő, de kérem, hogyha a harmadik országokról, harmadik országok élelmiszer termelőiről beszélünk, akkor ne felejtsük el azt, hogy függünk tőlük, és hogyha ők abba hagyják a termelést, akkor bajban leszünk. Ott van például a cukor. Jelenleg nem megfelelő minőségű minden esetben a cukor, és ugyanez a probléma fönnáll a jövőre is. Tehát nagyon komoly fel, ö, aggályok merülnek fel az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban. Van még egy dolog, lehet, hogy ezzel újszerű leszek. Ugye beszélünk az ö, állat jóléti normákról, Paulson asszony aggájait értem ezzel kapcsolatban. Szerintem az európai fogyasztókat nem érdekli annyira az, élelmiszer, az állat jólét, mint ahogy mi azt gondoljuk. Vannak ugyan lobbisták, állatjóléti, állategészségügyi lobbisták, aktivisták, és ők nem ugyanazt mondják, mint az alacsony jövedelmű európai polgárok. Egész egyszerűen hangosabbak az állatjólétisek. A helyzet krónikus, a tojás termelők esetében. Ugye az állat jóléti jogszabályban a ketrecek megreformálásáról is szó volt. Én szívem szerint ellene szavaztam volna, hiszen a jelenlegi rendszer működik, jó minőségű tojásokat tudunk előállítani, amelyek elérhető áruak. Most pedig milliárdokat költünk Európa szerte arra, hogy az állatjóléti szabályoknak megfeleljünk, de még be se tudjuk tartani az előírás dátumát. Hihetetlen költségesek ezek a dolgok. A német kollégák pontosan tudják, hogy mit történt náluk. Ők az európaiak előtt bevezették ezeket a normákat, csökkent a termelékenység, Európa egyéb részeiből hozzák be a tojásokat, avagy ketrecben tartott csirkék tojásait veszik meg. Kérem szépen, tessék realisztikusabban látni, hogyha nem vagyunk pragmatikusak, akkor a válság csak elmélyül. Persze állategészségügy, állatjólét, ezek szép dolgok, de kérem, hogy realisztikusak legyünk. Azért, azért nem tudunk megfelelően termelékenyek lenni, mert megfolytjuk a piacot ezekkel az állatjóléti szabályokkal. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen meg Guinness asszony, amit elmondott. Eh, Dess eh, úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy Papasztánkosz kollega írja meg ezt a jelentést. Tudom, Georgius, hogy nálad jó kezekben van ez a jelentés. Nem akarok mindent megismételni, ami elhangzott, néhány fontos dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Egyetértek azokkal, akik azt kérték, hogy a hatásvizsgálatot pontosan végezzék el, Egyetértek több kollégával is, akik azt mondták, hogy jobb lenne, hogyha a dohai forduló folytatódna, és hogyha a WTO-n belül sikerülne megegyezni, ahelyett, hogy kétoldalú megállapodásokat kellene megkötni, hiszen véleményem szerint ezekkel a megállapodásokkal az európai mezőgazdaság inkább a vesztes oldalra kerül, jobban járnánk a WTO megállapodással. Egy kicsit ellentmondanék az egyik kollégámnak, Pauzan asszonynak, aki azt mondta, hogy legyünk nagyvonalúak Afrikával kapcsolatban. Hát szerintem azok vagyunk, de a legszegényebb országok a fegyvernek kívül ugye mindent szállíthatnak és ma már az afrikai agrárexport 90%-a Európába irányul, tehát nem nekünk, nem mi szigeteljük el Afrikát mi vagyunk a világon az az agrárrégió, amely a leginkább szolidáris Afrikával, már most is és Afrikában ugye nyilvánvalóan vannak nagyon nagy problémák, de Zimbabweban saját maguknak kreálják a problémákat, és itt két év tized alatt egy fölösleget termelő régióból sikerült lezüleszteni egy hiány régióvá Zimbabwe, de erről nem mi tehetünk európaiak. Azt hiszem az élelmiszer biztonság kapcsán, és nagyon hálás vagyok Jegle kollégának és Rodosz kollégának a módosító indítványokért, amelyeket átolvastam. Tehát egyetétek azzal, hogy itt nagyon keményen kell tárgyalnunk. Nem lehet az, mert nem logikus, hogy itt Európában betiltunk peszticideket, mert azt mondjuk, hogy ezek veszélyt jelentenek a fogyasztók számára. Akkor nem szabad beengedni olyan importtermékeket, amelyeket olyan országban állítanak elő, ahol az általunk betiltott növényvédőszereket alkalmazzák. Úgyhogy a minőségpolitikánkat érvényesíteni kell, a jövőben kevesebb peszticidet kell alkalmaznunk, és a, védeni kell az import révén se kerülhessenek be Európába ilyen veszélyes termékek. A mi biztonsági normainknak kell, hogy megfelelje minden termék, ami behoznak az Európai Unióba élelmiszerek kapcsán. Állatjólét, állatvédelem kérdéskörében azt mondanám, hogy néha kevéssé bízom bizonyos állatvédő szervezetekben. Húsz éven keresztül mindig azt hallottam, hogy ugye Libanonba élő állat szállításokat be kell tiltani, mindig ezt kérték az állatvédő szervezetek. Most ez a téma már évek óta nem téma, és Brazíliából és Ausztráliából szállítanak most már Libanonba élő állatokat. Európából nem. Nem tudom, hogy ők betartják-e azokat a magas szabványokat az ilyen szállításoknál, amelyeket mi megköveteltünk. Ez, azt hiszem, hogy ez hiteltelenek az ilyen állatvédő szervezetek az én szememben és itt valóban a, rá kell tapintanunk a, a valódi problémákra, hogyha az európai gazdáktól nagyon magas szintű állatjóléti intézkedéseket várunk el, akkor az európai állatvédő szervezetek ezt követeljék meg másutt a világon is. Hát köszönöm Papasztánkosz kollégának a jelentést, és egyetértek meg kell védenünk az európai mezőgazdasági érdekeit. Er köszönöm szépen, Dess úr. Most pedig Nicholson úr parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Ez egy rendkívül fontos kérdéskör, amiről most itt beszélünk. Nagyon élveztem az eddigi hozzászólásokat. Papasztamkosz úrnak köszönöm a kitűnő jelentést, amely eh, nagyon sok fontos megalapítást tartalmaz. Valamennyien látjuk azt hiszem, hogy eh, a, amíg nincs VTO megállapodás, addig lesznek kétoldalú tárgyalások és megállapodások hogy most jobban járnánk-e egy olyan VTO megalapodással, amit mindenki aláír, vagy pedig továbbra is kössünk külön-külön megállapodásokat itt az EU-ban bizonyos országokkal vagy régiókkal, ez egyre inkább vitatott kérdés lesz, ugyanis a kétoldalú kereskedelem csak akkor lehet jó, hogyha nagyon jó, pozitív eredménnyel zárnak, zárulnak a tárgyalások. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a tárgyalások nem végződnek mindig pozitívan, a mezőgazdaság, a mezőgazdaság szempontjából, és a gazdákat nagyon sokszor feláldozzák azok, akik tárgyalnak. Ez az egyik legnagyobb félelmem, és azt hiszem sokan osztoznak ebben a félelemben mindig nagyon nagy árat fizetünk, a legnagyobb árat fizetjük a mezőgazdaságban, az ilyen tárgyalások során, akár a brazil húsra gondolunk, vagy a Mercosur megállapodásra, hogy most ez milyen előnyökkel jár vajon, de úgy tudom, hogy Brazíliában a marhahús ára megegyezik a, az EU-ban érvényes árral. A dolgok változnak, soha nem marad minden ugyanúgy, és ez az a nehézség, amivel szembesülünk. Egy másik terület, amely eh, kapcsán nagyon határozottan az elején, hogy keménynek kell lennünk, az a szabványok, a normák kérdése akár az EU-ba irányuló exportról vagy importról van szó, ugyanazokat a normákat meg kell követelnünk, ahol, ahogyan Desz kollega is elmondta, hogyha az autóknál ezt előírjuk, akkor az élelmiszernél miért ne írhatnánk elő. Úgyhogy nagyon világosá kell tenni a, a tárgyalásokon résztvevők számára, hogy e, itt van egy vonal, amit nem léphetnek át. E, valószínűleg ezt e, elleneznék a tárgyalások elején. Miriam McInnes képviselő nagyon érdekes vita témát vetett fel, és én is úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, oda kell figyelnünk rá, mert igaza van, itt Myriad a környezetvédelmi szempontokkal is foglalkoznunk kell, de a zöld, ugye mindig a red tape-ről, a bürokráciáról beszéltünk, most a green tape-ről kellene egyre többet beszélnünk, hiszen a kap, a kap kapcsán ugye több ezeren kérik azt, hogy zöldítsük ki jobban az első pillért, ötezeren kérték ezt, most 5000-en, hát nevetséges, és erre azonnal felugrunk, és rá bólintunk 5000 ember kérésére. De hogy Miriad is mondta, hát nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy az ilyen öko-biotermékeket vásárolják meg és az évek során nagyon sok olyan rendelkezést kellett megvalósítanunk ezen a területen, és Mit is mondtak nekünk régebben, hogy 2012-ben 83 millió ilyen biotojást lehet előállítani, hogyha minden rendelkezést betartunk, és közben mi van? Közben nagyon sokan éjjel halnak. Hol vannak ezek a tojások? És a bizottság jön, és akkor azt mondja, hogy jaj, jaj, elnye, elnye, benye, hát most itt 5000 eurót tudunk adni hollandok, németek betartják a rendelkezéseket, és ugye nagyon rendes gyerekek, és meg mindennél, mindenkinél korábban elkezdték már ezt az ökologizálást, a zöldítést, és ennek megfizetik az árát. Az reálisan kell látnunk a helyzetet, ez az igazi kihívás, és ez a terület a jövőben ezért is egyre fontosabb. Köszönöm szépen, Nicholson úr. Petra Neves asszony következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egyetértek mindazzal, ami elhangzott azzal kapcsolatban, hogy konkrét és hatékony eszközökkel hogyan lehet előre jutni annak érdekében, hogy a, a mezőgazdák, hogy az európai előállítók, termékelőállítók és mezőgazdák ugyanolyan feltételek mellett kerüljenek a versenybe, mint a világ többi részén. Természetesen az állatok, állat jólétről is beszélnünk kell. Talán modellok, modellek, termelési modellek felállításáról is beszélhetnünk. Sokszor a létező modelleket, amelyeket európaiakra találtunk ki, nem, műk, nem tartják be a harmadik országbeliek. Én egyetértek az előttem szólókkal, és a következőt tenném hozzá. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottságra nyomást gyakoroljunk, ne engedjük, hogy az élelmiszerek váltó pénz szerepét játszák, töltsék be. Szerintem olyasmi ez, mint hogyha egy egyfajta rákos megbetegedés terjedne el a mezőgazdaságban, ezt kell valahogyan kivágni. Márta úr említette, hogy nagyon negatív következményei lehetnek mindennek a szélső ultraperiférikus régiókra ugye nekik nagyon komoly területi korlátaik vannak, és a diversifikáció sem egyszerű számukra. Nagyon nehéz tehát ezért átalakítani a mezőgazdaságot, stb. stb. Ezért kell nagyon óvatosan bánni az összes aláírt egyezménye. Sok mindenről szó került ma a mai vitában. Még egy dologgal hadd egészítsem ki ezzel mondottakat. Talán Papasztankusz Papasztankosz úr ezt még be tudja venni a jelentésébe. Egyébként pedig gratulálok neki, hiszen kiválóan tárgyalja ezt a mindenki számára fontos témát. Tehát arról van itt szó, hogy sokkal tágabb jövőképre látó körre van szükség. Nem elképzelhető az, hogy továbbra is ágazati megközelítést alkalmazzunk. Ennél sokkal, szélesebb, sokkal szélesebb látókörre van szükség. Tehát általános szempontok kellenek a termeléstől a fogyasztásig, tehát a teljes ellátási láncon keresztül. Amikor a bizottság nyilatkozata vagy közleménye megszületik, akkor abból kell kiindulni, hogy vannak-e nemzetközi kereskedelmi intézkedések ebben. Nagyon jók a szándékaink, nagyon jó elképzeléseink vannak, de ha a közös agrárpolitikát nem igazából reformáljuk meg, hanem mindig csak egy icipicit módosítunk rajta, akkor semmit nem érünk el. Sokkal hosszabb távolra kéne tervezni, piaci, nemzetközi kereskedelmi szinten kell elgondolkodni a dolgokról. Szerintem pontosan ez hiányzik a kap jövőjéből, a kap 2020-ból. Nagyon fontos tehát ezért a nemzetközi kereskedelem szempontja. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egnyúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Persze egyetértek meg Guinness asszonynal, Nicholson úrral, akik nagyon jó dolgokat mondtak. Én főként azért aggódom, hogy ha valami megalapodás alkul szünetik, akkor ezt, annak a megrehajtását ki kell kényszeríteni. Hogy az argentinok, brazilok azt mondják, hogy igen, az önök állat jóléti és élelmiszerbiztonsági szabványoknak megfelelően állítunk elő. Mi is, gyere, jöjjenek át Argentinában, nézzek meg a telepeket, hogy azok mennyire zöldek, és a képviselők valóban elutaznak ezekbe az országokba, egy tengerparton, egy fantasztikus tengerpartra néző hotelben helyezik el őket, ott töltenek egy estét, éjszakát, aztán egy gyönyörű üzemet mutatnak nekik, visszajönnek, és azt mondják, hogy itt minden remek, minden zöld. Most nekünk viszont teljesen más körülmények között kell, kellene dolgozni. Itt nem lehet csak a marhahús előállításnál csak a legszebb üzemeket megnézni. Borzasztóan naívak lennénk, hogyha azt gondolnánk, hogy a zöld szabványainkat a világon máshogy is be fogják tartani. Elég nagy a dilemmám, mert eh, engem is meghívtak, hogy eh, nézzek eh, körül ezekben az országokban, de ezek olyan hatalmasak, és hát ők döntik el mindig, hogy mi az, amit egy-két dolog, amit megmutatnak nekünk. Tak, Agnew. nu ger jag ordet till herr... Köszönöm szépen, Agnew úr. úr következik. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen megállapítom, hogy komoly hátrányba kerültem, mert eh, ilyen kellemes utakon eddig nem tudtam részt venni, de hát ez nem olyan nagy baj. Nagyon alaposan utána jártam a témának egyébként, utána olvastam a témának. Zsors Babasztamkos kollégánk munkáját nagyra becsülöm, köszönöm szépen, számunk, számos taggal együtt, számos képviselő együtt ö, ö, nagyon sok pontra kitért, figyelembe vette, amit felvetettünk, és azt gondolom, hogy azt tükrözi, amit mi itt a mezőgazdasági szakbizottságban gondolunk. Ha Argentinát vagy Brazíliát vesszük például, ez a szakbizottságunk egyik központi témája. Hogyan tudjuk megértetni a kollégáinkkal, hogy más gazdasági ágazatok jövőjét nem vásárolhatják meg egy szektor jövőjével, ami fontos az európaiak számára. Mert ha például az exportokat tönkretesszük, akkor ez nem csak a nemzetközi piacokon teszi kockára a képességeinket, hanem az egész európai mezőgazdasági modell kerül veszélybe emlékszem még a kereskedelmi biztos szavaira itt a parlament előtt, most nem tudom, hogy itt Brüsszelben volt-e, vagy Strasbourgban, de mindenképpen az hangzott el, hogy nincsen jelentősége annak, ha mi panaszkodunk, vagy ha ellenzünk valamit, mert a végén úgyis hozzájárulunk. Azt gondolom, hogy a mezőgazdasági szakbizottságnak világossá kell tenni, hogy itt nincs kompenzáció, itt nem apró problémák megoldásáról beszélünk, hanem egyszerűen egy egész termelésről. Ha egy egész termelést több mint 50%-ban kivonunk valahonnan, akkor nincs lehetőség arra, hogy kompenzáljuk azokat a károkat, amelyek itt keletkeznek. Vagyis minden kollégánk számára világosá kell tenni ezt itt a parlamentben, az összes képviselő számára, és a bizottságnak és a mezőgazdasági biztosnak is meg kell értenie végre, hogy minden áldozat áldozat. És nem csak a világpiaci pozíciónk az, ami kockázatos, hanem az egész táplálkozás, az élelmiszerellátás. Köszönöm szépen, Danten úr! Danelli úr következik, az utolsó hozzászóló, legalábbis a listám szerint. Utána pedig meghallgatjuk az Európai Bizottság képviselőt. Köszönöm szépen! Szeretnék gratulálni kollégáknak, Jorgosznak, és mindenkinek, aki együttműködött. Ez egy rendkívül bonyolult téma. Ugyanakkor úgy vélem, hogy egészen nyilvánvaló, és mindenki egyetért ebben, a baloldal egész biztosan, hogy minden lehetséges módon szolidaritást kell mutatnunk, tanúsítanunk a harmadik országok felé. Ez különösen igaz Afrikára. Attól tartok ugyanakkor, hogy, hogy kétoldalú megállapodásaink közepette, avagy a VTO tárgyalások alatt nagyon sok engedményt teszünk a szolidaritás nevében, és nagyon sokszor önzően, vagy cinikusan értelmezzük a dolgokat. Olyan dolgokban teszünk engedményeket, mint az élelmezés biztonság, illetve a nem fenntartható előállítási árakkal kapcsolatban. Ez, ennek nyilván a fogyasztók látják kárát. Elfelejtjük, hogy így nem tisztességes és nem erkölcsös körülményeket teremtünk az európai termelők számára. Azt hiszem, hogy itt egy nagyon komoly dolgot, dolog mellett megyünk el, pedig nem ez lenne a mi szerepünk. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőjét hallgatjuk meg. Szivénász úr, tessék. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihangsúlyozni, hogy lenyűgöző, hogy milyen sok módosító indítvány nyújtottak be. mert jelzi, hogy a képviselők mennyire fontosnak tartják ezt a témát. Szeretnék utalni arra, hogy az agrártermékek kereskedelmében mik a legújabb tendenciák. A legfrissebb adatok alapján, amely januártól szeptemberig tartó időszakra vonatkoznak, kiderül, hogy 2010-ben az exportunk történelmi rekordot fog dönteni. 85 milliárd euró ez a volumen, ami 15%-os növekedést jelent 2009-hez képest. Ennek az exportnak a kétharmada késztermék, többségében feldolgozott, magas hozzáadott értékű termék, csak 8,9% nyersanyag, amely egyáltalán nem feldolgozott nem került feldolgozásra. Tehát a kereskedelmi mérlegünk nagyon pozitív. Eh, hogyha megerősítik az adatokat, eh, akkor 2006 után most másodszor eh, lesz pozitív a kereskedelmi mérlegünk. Ez pedig megerősíti azt, hogy hosszú távon a kereskedelmi mérlegünk javuló tendenciát mutat. Tehát újra jó útra tértünk vissza, miután a világon 2007 és 2009 között az agrár árak jelentős mértékben megugrottak. 2010-ben arra számíthatunk, hogy a globális agrár export az exportunk, összeexportunk legdinamikusabban fejlődő részévé fog válni. Most rátérnék a jelentésre és a módosítókra, és megpróbálom néhány kategóriá kapcsán összefoglalni a véleményeimet. Az agrárterületen és az agrárim és a többi ágazat közötti megállapodásokról szól több módosító indítvány. Itt a hetedik bekezdésben arról van szó, hogy a bizottság a tárgyalási felhatalmazások vagy iránymutatások alapján folytatja le a tárgyalásokat. Kiegyensúlyozott, átfogó megállapodások kell, hogy megszülessenek, amelyeknek a célja a kereskedelem liberalizálása. A másik fontos kérdés az EU szabványok alkalmazása az importtermékeknél. És szeretném kihangsúlyozni, hogy az feldolgozott élelmiszeripari termékek, amelyek bekerülnek az EU piacára, meg kell, hogy feleljenek az EU jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Ezek a követelmények kiterjednek az élelmiszerek biztonságára, valamint az állat és növény egészségügyre. Biztosítani kell, hogy az import megfeleljen a mi egészségügyi és biztonsági eh, szabványainknak. Ugyanakkor harmadik országokra nem kényszeríthetünk rá olyan termelési módszereket, például állatjóléti normák betartását, ameddig ezek nem válnak nemzetközileg a VTO által is elismert eh, szabványokká. Az EU továbbra is arra törekszik, hogy ezeket a szabványokat megfelelő nemzetközi fórumok is elismerjék. Engedjenek meg még egy észrevételt ezzel kapcsolatban. Az SPS megállapodás megköveteli, hogy azonos növény- és állategészségügyi intézkedéseket, azonos értékű intézkedéseket fogadjanak el, de ez nem a same szó szerepel, hanem az equivalent szó, amiről a jelentős is beszélt. A többoldalú kereskedelmi rendszerrel kapcsolatban egy megjegyzésem lenne az USA-val összefüggésben. Ha igaz, hogy a 2002-es és a 2008-as élelmiszeripari törvényjel az USA tulajdonképpen a piac torzítótás útjára lépett az élelmiszer segélyekkel, azért látnunk kell, ahogy tulajdonképpen ez nagyon kis összegű támogatás, kevesebb, mint egy milliárd dollár lett végül is a közben magasra nőtt agrárárak miatt. A kétoldalú megállapodásokkal kapcsolatban a következőt mondanám. A kanadai dohánytörvény kapcsán a bizottság felvetette a kanadaiaknak 12 más WTO tagállammal együtt a problémákat utoljára 2010 3 eh, november 3-án, 4-én volt ilyen ülés, tehát továbbra is a bizottság nyomon követi ezt a dohányügyet. A Másik dolog, több módosító indítványban kifogásolták azt, hogy kevés tájékoztatást ad a bizottsággal folyó tárgyalásokról, például a kanadai tárgyalásokról. Az Európai Parlament eh, INTA szakbizottságát rendszeresen eh, tájékoztatjuk eh, minden zajló tárgyalásról, így a kanadairól is. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem folytattunk eddig kanadaiakkal tárgyalást a vám tarifákról. A harmadik dolog, ami elhangzott a vitában, az afrikai országokkal függ össze. Szeretném megismételni azt, hogy az AKC országokkal gyakorlatilag eh, megvalósítottuk a vámmentes, kótamentes eh, rendszert, eh, nincsenek semmilyen korlátozások, vámtarifa korlátozások sem. A reform kapcsán és a kap reformjának a kapcsán nagyon fontos elem a politikán koherenciája. És ahogyan a jelentés is kihangsúlyozta, és több képviselő is elmondta, ez az export visszatérítések már nagyon alacsony szintűek, de folyamatosan ismételgetjük a WTO-s partnereinknek, hogy készen állunk arra, hogy teljesen megszöntessük az export szubvenciót, vagy export visszatérítéseket, hogyha hasonló intézkedéseket tesznek a partnereink is, például az élelmiszer segély, vagy az gyakorlatilag állami ként működtetett élelmiszeripari vállalatok tekintetében. Nagyon sok módosítás felvetti annak szükségességét, hogy WTO kompatibilis intézkedésekre van szükség, és Szívesen megjutatok önökkel bármilyen olyan kérdést, ami a jelenlegi nemzetközi tárgyalásokhoz kapcsolódik. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönet a bizottságnak, Szivénasz úrnak, lezárom a vitát, még papasztamkosz úrnak megadom a szót, hogy a zárszót megtehesse, tessék Jorgosz. Πολύ σύντομα egy Πρόεδρε, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon eljárt az idő. Megköszönöm a kollégák észrevételeit. Amennyiben lehet, ezeket beveszem majd a módosítá... beveszem majd a jelentésbe. Megköszönöm szíven a úrnak is a véleményét a bizottság részéről. Véleményem szerint a nemzetközi diplomáciában az elítél szó elfogadott, de nem hiszem, hogy ezt feltétlenül a nemzetközi kereskedelemre kéne alkalmazni. Nem tudom, hogy az önök delegáci- hogy a delegációk hogyan járnak el, amikor Argentínában vagy Brazíliában járnak, de Egnyú úr említette, hogy mi a helyzet, nem tudom, hogy harmadik országban mennyire kell, hogy diplomatikusak legyenek a delegációk. Ugye az sem, elké, az sem mellékes, hogy az európai adófizetők fizetik gyakorlatilag ezeket a, ezeket a delegációkat. Kérdés, hogy ezek a delegációk mennyiben kapcsolódnak egymáshoz, mennyire folynak össze helyi önkormányzatokkal, illetve hogy mennyire képviselik az európai érdekeket. Köszönöm, elnök úr, hogy bólogat, tehát egyetért velem. Kár, hogy, hogy a bizottság az Intának túlságosan hiányos dokumentumokat küld el. Nem tudom, hogy egyáltalán figyelembe veszik-e az INTA vagy az AGRI szakbizottság véleményét, ugyanis mi ugye ezt szeretnénk elérni. A bizottság a nagy testvér. Talán rá kéne ébreszteni arra a bizottságot, hogy a dolgok megváltoztak. Az intézmény közi kommunikációját meg kéne változtatni a, a bizottságnak. Hogyha a nemzetközi kereskedelemért felelős biztos nem nem akar lemaradni, akkor azt is meg kéne néznie, hogy a világ többi részén hogyan képviselik a nemzetközi agrárkereskedelmi érdekeket. Nekünk az az érdekünk, és kötelességünk, hogy az Európai Unió teljes területén működő mezőgazdászok érdekeit képviseljük. Elnök úr, tudomásul vettem az észrevételeket, ezeket megpróbálom bevenni a tervezetbe. Arról is beszéltünk, hogy a Dohai, Dohai megállapodása legfőbb tél, vagy a kétoldalú megállapodások. Talán a kollégák többsége a VTO, VTO-s tárgyalásokat helyezi előtérbe a dohai fordulót. Ez nyilván nagyobb biztonságot kínál, sokkal világosabbá teszi a helyzetet, de a helyzet nem olyan jó. Már 2005. októberében nagyon nagy lelkű ajánlatot tett az Európai Unió, mások erre nem reagáltak, a többi fél nem igazán válaszolt erre. Remélem, hogy előbb-utóbb azért lezárulnak a tárgyalások, de ahogy helyesen fogalmazott a kollégák, fogalmazott az egyik kolléga, igazságos és kiegyensúlyozott kereskedelmi rendszerre ilyen egyezményre van szükség. egy igazságosabb rendszerre. Jó lenne, hogyha az afrikaiak is ugyanolyan engedményeket tennének, az ottani illetékes hatóságok is. Nem szabad, hogy az ő exportőreik ne, ö, ne tisztességes alapon versenyezzenek a mieinkkel. Aztán ott van az Everything But Arms egyezmény Afrikának preferenciát adunk. Más VTO-s felek viszont nem feltétlenül alkalmazzák ezt a preferencia rendszert. Tehát lényeg az, hogy ne tárgyaljunk rosszul, azaz ne engedjünk túl könnyen. A megoldás nem a kompenzáció, ezzel én is egyetértek. Azt szeretnénk, hogy de hát az európai termelők, gazdák ne kerüljenek hátrányba. Tehát kérem, a kompenzációt ne véljük végül mindent meg, minden alkalmas megoldásnak. Én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy az állat jólétnek meg kell jelenni a kapban, de az állat jólétnek megvan a, megvannak az illetékes hatóságai, viszont a közegészségügyel más valaki foglalkozik. Megénisz asszonynal egyetértek a 38-as módosításról, illetve a hatás vizsgálattal kapcsolatban is. Egyéb észrevételeim is lennének, talán ezekre később kerítek majd sor. Még egyszer köszönet a kollégáknak, a bizottságnak, az észrevételekért, a módosításokért. Remélem a végeredmény jó lesz. Ami megfelelően kiegyensúlyozottan kifejezi, tükrözi, hogy mi a kollégák véleményei itt az Agriban. Ez alapvetően Európai Uniós kérdés, de természetesen külső szempontokat is érvényesíteni kell, nemzetközi kereskedelemről van itt szó. Elnök, köszönöm szépen Papasztamkosz úr, köszönöm az összes résztvevőnek, most lezárjuk az ülést. A mai délután ülés három órakor kezdődik. Az első témánk a KAP 2020 felé címet viseli Albert Desz jelentése ez, és itt lesz Tassos Sanyotis igazgató úr is a DJ Agriből. Első eszmecserére kerül majd sor a kap jövőjéről, tehát nem lesz nem lesz ez